Good morning, uh, dear colleagues. Uh... Jó reggelt, kedves kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Kadri Simpson asszonyt köszönhetjük ma a körünkben. Az energiaügyekért felelős biztost szeretném megragadni a lehetőséget arra, tehát, hogy az időt minél jobban kihasználjuk és gyümölcsöző párbeszédet folytassunk vele. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák majd folyamatosan befutnak itt a reggel folyamán. Még egyszer tehát sok szeretettel köszöntöm Kadri Simpson asszonyt, nagyon kedvesen elfogadta a meghívásunkat, hogy eljöjjön a szakbizottságunkba, és leginkább a közös érdekű projektekre összpontosítva eszmét cseréljen velünk. Csak emlékeztetném a képviselő kollégákat, hogy az Európai Parlament október 31-én 2019-ben megkapta a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely ezeknek a közös érdekű projekteknek a listáját tartalmazza. Mi két továbbit javasoltunk a listára, és a bizottság véleményét várjuk. Másfél óra áll rendelkezésünkre erre az eszmecserére, 10 óra 30-ig a tolmácsok segítségével. Remélem, hogy ezt az időt maximálisan ki tudjuk használni. Először biztos asszonynak fogok lehetőséget adni arra, hogy egy 10 perces bevezetőt tartson, utána pedig a kérdések első fordulója következik a koordinátorok, majd helyettesek következnek. Válasz, meghallgatjuk a válaszokat ezekre a kérdésekre, és utána pedig már most vannak kollégák, akik jelentkeztek, hogy szólni szeretnének, tehát lesz egy második kérdéskör is. Mindenki egy percet kap majd, és akkor ismét biztos, biztos asszony kapja meg a szót, hogy választ adjon a második körben feltett kérdésekre is. Úgyhogy most akkor minden késlekedés nélkül megadom biztos asszonynak a szót, és még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tisztelt elnök úr, Tisztelt ITRE szakbizottsági tagok, jó reggelt kívánok! Nagyon örülök annak, hogy az első eh, munkahetemet itt kezdhetem önök előtt, itt a parlamentben. Először is engedjék meg, hogy eh, gratuláljak mindenkinek. Önnek is gratulálok, elnök úr. Mind a ketten eh, frissen kezdjük a munkát az új tisztségünkben. Tehát köszönöm szépen a meghívást erre az eszmecserére a közös érdekű projektekről. Én nagyon üdvözlöm egyébként, hogy ezt a kezdeményezést önök megtették. Mióta hivatalba léptem, ez az első eszmecsere, és ide jöttem tehát először. Nagyon fontosnak tartom ezt a párbeszédet az Európai Parlamenttel. Gondolom, hogy tudják, már hogy elmondtam, hogy nyitott vagyok az együttműködésre. A bizottság 2008, 2018 novemberében tette le az asztalra a tervét, az ambiciózus célokat Európának, hogy az első éghajlatsemleges kontinens legyen 2050-re, és már a jövő héten a bizottság Ursula von der Leyen asszony vezetésével már teljesíti a kötelezettségvállalását, az Európai Zöld Megállapodást fogja bemutatni. Ez egy saját politikai kezdeményezés. És én tudom, hogy mindannyian nagyon érdeklődünk ez iránt, önök is. Nyilván tudják, hogy nem bocsátkozhatom részletekbe a zöld megállapodásról, mielőtt még a végleges dokumentum megjelenne. És majd Ursula von der Leyen asszony fogja ezt a kezdeményezést a jövő héten bemutatni a parlamentnek. Úgyhogy ez egy kiváló alkalom lesz a jövő heti plenáris ülésen arra, hogy az európai zöld megállapodást megvitassuk, ez egy tisztább, energiahatékonyabb kontinenst varázsol Európából. Az életminőséget javítja és megragadja a lehetőséget, hogy új üzleti modelleket valósítson meg, és így Európa 2050-re az első éghajlatsemleges kontinensé váljon. Ennek a célnak a teljesítéséhez az kell, hogy a tiszta energiákat használjuk a teljes gazdaságban, nagyon gyors legyen az átállás, és a lehetőleg energiahatékonyabbak legyünk. 2050-re a villamos energia részesedése ebben a mixben több mint megduplázódik, és ennek nagy része zöld módon fog keletkezni. Modern, biztonságos és intelligens energiahálózatra van szükség, hogy ezt az átmenetet le tudjuk vezényelni. A megújuló forrásokat is fel tudjuk használni, be tudjuk integrálni ezeket az energiapiacokba. És így garantáljuk az energiaellátás biztosítását, illetve a biztonságát a háztartások és a vállalkozások számára. Nagyon fontos, hogy a hálózatok jól összekapcsoltak legyenek. 2000 2014 óta működik az EU TEN-E politikája, és vannak közös érdekű projektek, amelyek Máltától Finnországig a legfontosabb régiókban növelték a versenyt a piacokon, és növelték a megújulók részesedését, mindez az európai fogyasztók javára vált. 30 kulcsfontosságú energiainfrastruktúrális projektet tudtunk megvalósítani, és még további 75 valósul majd meg 2022-re. Ezeknek a projektek segítik a tagállamokat, hogy közelebb kerüljenek a 10%-os elektromos villamosenergia összekapcsolási célhoz 2020-ra, és ez 15% legyen 2030-ra. Mindezzel hozzájárulunk egy nagyon jól összekötött és ellenálló gázhálózathoz is, és egyébként az északi tengeren pedig a szélenergiát használjuk ki. A negyedik közös érdekű projektlistát Kanyete biztos mutatta be október 31-én, és a cél az, hogy folytassuk a sikertörténetet, az villamosenergia rendszer átalakulása folyamatos, és rengeteg projekt van itt is, amelyek mutatják, hogy a villamosenergia szerepe egyre nő, és egyre nő a megújulók részes, részesedése, és a befektetéseknek pedig a digitalizációval együtt a tároló létesítményeket is javítani kell. A bizottság proaktíven tevékenykedett, hogy csökkentse a, olyan gázprojektek számát, amelyek ezen a listán szerepelnek, de mm, ugye az első listán 107 volt, a harmadik listán még mindig 53 ilyen projekt volt, de ez azt jelenti, hogy már sokat javítottunk, a negyedik listán 32 ilyen gázprojekt van, amelyeket be kell fejezni az energiabiztonság megvalósításához, és ahhoz, hogy a diversifikált gázforrásokat használjuk. Ez is a fogyasztók előnyére válik. A 2020-as évek elejére zárulnak le a most még folyamatban lévő projektek, és a tagállamok ennek eredményeképpen három különböző forrásból választhatnak az LNG piacról. Az is világos, hogy ugye már a 2050-es célhoz, cél felé tekintünk, a klímasemlegesség célja felé, tehát minden gáz forrás dekarbonizálni kell, értem is az akályukat, de higgyék el, nem hagytuk abba a munkát. És a TENEL rendelet felülvizsgálata az egyik prioritásom 2020-ra, és a szolgálatokat arra kértem, hogy gyorsítsák fel a TENEL rendelet, TENEL rendelet kiértékelését, a felülvizsgálat eredményét pedig bemutatom önöknek az ezzel együtt járó jogalkotási javaslattal mindkét társjogalkotónak az év végéig, jövő év végéig. A célunk az az, hogy gyorsan elérjük az energia és éghajlat védelmi célokat, amelyeket a Párizsi megállapodás határozott meg, és a célom emellett az, hogy a TEN-E rendelet továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszon az energia átmenetben, illetve az európai zöld megállapodásban, és így teremtsünk erős és ellenálló energiahálózatot keményen fogok dolgozni annak érdekében, hogy az új TEN-E keretet mi hamarabb felállítsuk, viszont nem hagyhatjuk abba a munkát addig, amíg ez meg nem történt, és minden második évben, két évente tehát a közös érdekű projektek listáját meg kell, hogy teremtsük. Az ötödik listát 2021 végére kell elkészíteni, ekkor kell ezt elfogadni, és a folyamat már be is indult egyébként, ez egy két éves folyamas, a jelenlegi tenelkeretekre támaszkodik. Az igaz, hogy az ötödik listát a meglévő szabályok alapján kell elkészítenünk, vagy legalábbis elkezdeni ennek az elkészítését, sokat tehetünk annak érdekében, hogy a következő lista megfeleljen az éghajlati ambícióinknak. Először is jelentősen javíthatjuk a gáz projektek fenntarthatósági értékelését. Arra kértem a szolgálataimat, hogy 2020 közepére világos kritérium listát dolgozzanak ki, pontosan akkor, amikor az ötödik listán lévő közös érdekű projekteket értékelni kell. És az energiaátmenetre fókuszálunk, tehát intelligens hálózatok és széndiokszid infrastruktúra projektek, illetve innovatívabb projektek, amelyek lehetővé teszik a megújuló források használatát, illetve a dekarbonizációt, és a villamos energia és gázhálózatok intelligens integrációját. A harmadik dolog, hogy készen állok arra, hogy a parlamentet erősebben bevonjam a munkába, és természetesen továbbra is folytassam azt a párbeszédet, amelyet elődöm Arias Kanyete biztos kezdett önökkel. Készen állok arra, hogy az ITRE szakbizottsággal a folyamat egészében párbeszédet folytassak, és minden egyes EU régióban meghatározzuk az infrastruktúrális igényeket, ezek mérföldkövek a tagállamok számára, és természetesen a projektek kiértékelésekor is számítok a képviselők véleményére. Nagyon szorosan együtt kívánok tehát működni az ITRE szakbizottsággal az ötödik lista meghatározásában. És mindennek alapján, amit elmondtam, a számítok a támogatásukra a négyes, negyedik közös érdekű projektlistával kapcsolatban is, mert ez az egyetlen módja annak, hogy egy tisztább, megfizethetőbb és stabilabb energiarendszer felé haladjunk. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ha a negyedik listát nem fogadjuk el, akkor a harmadik, amely ugye, több évvel ezelőtt fogadtunk el, marad érvényben. Úgyhogy muszáj a negyediket elfogadni. Együtt tudjuk azt garantálni, hogy a legfontosabb befektetések megvalósuljanak, és hogy ambiciózus és előre tekintő keretet teremtsünk a jövő energia infrastruktúrájának. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Commissioner. Köszönjük szépen, biztos asszony. Köszönjük még egyszer, hogy elfogadtam meghívásunkat. Contribute together with the, uh, us, with other key stakeholders. A többi érintett félel együtt az európai energiarendszer átalakítását el tudjuk érni a stratégiai céljaink megvalósítása érdekében. A jövő héten kiderül, hogy a Green Deal pontosan mit is takar, már nagyon várjuk. a jelenlegi rendelet átalakítása szükséges, és éppen ezért nagyon fontos, amit mondott, hogy a jövőben több energiaátállási projektet próbálnak bevenni ezekbe a közös érdekű projektekbe. Az Európai Unió energiapolitikájának fontossága azt hiszem, hogy jelentősen felértékelődött, erről is majd beszélnének a koordinátorok, akiknek megadom a szót. A néppárt nevében az első előadunk, Krisztián. Köszönöm szépen, mondja Éler úr. Üdvözöljük biztos asszony itt az Európai Parlamentben. Sokat tennivalónk, ezért örülök annak, hogy elkezdtük a munkát Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóság, az energiállátás biztonsága, illetve az energia megfizethetősége mai napig fontos és legalapvető célkitűzésünk kell, hogy maradjon. A széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzésénk ambiciózusak a földgáz, illetve a földgáz hálózatok összekötetésének kialakítása éppen ezért elengedhetetlen ahhoz, hogy öm, ezeket a célokat valóban megvalósítsuk. Az ön főigazgatóságával pontosan ezt próbáljuk elérni a széndiokszid kibocsátásmentes eh, gyárak eh, célkitűzését megosíthatjuk, hogyha például eh, nem akarunk már szenet égetni energia termelési célból, akkor a földgázra és az úgynevezett kék hidrogénre nagyon nagy szükség van. A zöld hidrogén is fontos, de ezek legyünk reálisak, az elkövetkezendő két évben szeretnénk széndiokszid kibocsátás mentes acélgyárakat megteremteni Európában, akkor ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, áthidaló technikaként, technológiaként szükség van a földgázra, amikor is a, a metán veszi át majd a szén helyét. Azt is tudnunk kell, hogy főként politikai szempontból az európai 41 szén régió ülésén vettem részt. A demokratikus pártok, pártok elvesztették a közelmúltban a választások során a képviselőhelyeiket, hely, és nagyon komolyan előre tört a radikális jobboldal minden ilyen színtermelő régióban. Tehát ezért mondom azt, hogy fontos, hogy ne csak a széndiokszid kibocsátási célokat vizsgáljuk, ezek szépek ugyanis önmagában, önmagukban, de azt is meg kell vizsgálni, hogy mindezt hogyan tudjuk elérni. Hiszen a széndiokszid kibocsátás, illetve az acélgyártás átalakítása szorosan összefüggnek, a kettőt nem lehet egymástól elkülöníteni. Éppen ezért az transeurópai hálózatok energetikai összetevőjét újra kell gondolni, hiszen egész egyszerűen nem fogjuk tudni az ambíciózus széndiokszid kibocsátás csökkentését, akkor, hogyha az energia intenzív ágazatokat nem vonjuk be ebbe a folyamatba. Azt nem megy hogy mi követeljük az acélipart, hogy teljesen széndiokszidmentesé váljanak, miközben ezt nem segítjük semmivel. Tehát alapvetően ez a fő megközelítésünk, ezért fogunk fellépni és harcolni. Köszönjük szépen, Éler úr! González Cezáres a szocialista frakció nevében a következő hozzászólunk. Üdvözlöm én is, biztos asszony itt az Európai Parlamentben. Gratulálok a kinevezéséhez. Remélem, hogy jó lesz közöttünk az együttműködés. A PCI-okkal, tehát a közös érdekel, érdekű projektekkel kapcsolatban az ötödik ilyen lista elfogadását vállalt a parlamenttel együttműködésben. Remélem ez a lista minél hamarabb megszületik. A benyújtott listát mindenféle előzetes bejelentés nélkül kaptuk meg, az előző este jutott el hozzánk. El kell mondanom, hogy nem ez a megfelelő munkamódszer miközben már Kanyete úr is vállalta, hogy velünk szorosan együttműködve történik majd mindez. Tehát nagyon remélem, hogy a szép ígéretek nem csak szóbeli ígéretek maradnak. A negyedik lista kapcsán elmutatom, hogy a parlament és azon belül is a mi szakbizottságunk úgy gondolja, hogy nagyon fontos ezeken együtt dolgozni, hiszen az energia tárolása, illetve előállítása, illetve a fogyasztókhoz, végfogyasztókhoz történő eljuttatása roppant fontos. Nem mindegy azonban, hogy ezt az infrastruktúrát hogyan finanszírozzuk. Nem szabad, hogy ez gátját képeze majd a 2050 utáni dekarbonizált európai gazdaságnak. Nem szabad, hogy a 2050-re kitűzött szindioxid semleges európai gazdaság kialakításában bármiféle akadályt györdítsünk. Úgy érezzük ugyanakkor, hogy egyelőre nincsenek meg ennek az előféltételei. A finanszírozás kapcsán biztos asszony, kérem, magyarázza el, hogy a villamosenergia és a földgáz projektek kapcsolata pontosan hogyan alakul majd, illetve ez a lista mennyiben össze egyeztethető azzal a Green Deal-lel, aminek a bejelentését már nagyon várjuk, és amelyet a jövő hétre eh, ígértek. Az Európai Beruházási Bankot pedig arra kell felszólítani, hogy a foszilis tüzelőanyagokra alapuló eh, projektek finanszírozását állítsa le. Eh, a, mi lesz azokkal a projektekkel, amelyek a negyedik listán szerepeltek, de ötödikkel nem A jövőben mindenképpen szükség lesz arra, hogy a TEN-E, tehát hogy az el, az energetikai transzeurópai hálózatok gondolatát, keretét újra gondoljuk. Szerintem 2021-et nem várhatjuk meg ezzel a reform folyamattal. Nem lesz egyszerű, nem lesz gyors, de minél hamarabb elkezdjük a munkát, annál jobb lesz mindenkinek. Köszönöm szépen, biztos asszony, sok sikert kívánok a munkájához. Köszönjük szépen, Petersen úr következik a Renew-tól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ennek is, hogy itt van. Biztos asszony, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk a szakbizottságba, és néhány héttel ezelőtt Borkert úrral már beszéltünk ezekről a témákról, örülök, hogy most ezeket megvitathatjuk önnel is. Az előző mandátumunk során keményen dolgoztunk azon, hogy tovább integráljuk a piacokat, dolgoztunk az a villamosenergiapiac szabályozáson, az ACER rendeleten, és több egyéb lépést tettünk a piacok integrálására, mert mind a mai napig nincs igazi ener- közös energet- energiapiacunk. Nagyon fontos, hogy az erőforrásokat határokon átnyúlóan tudjuk hasznosítani. A PCI-ok -ok nyilvánvalóan nagyon fontosak abban, hogy elősegítsük az európai piacok további integrációját. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon nagy érdekek forognak itt kockán, és fontos, hogy azt, amit itt ezen a téren teszünk, azt összeegyeztethessük a párizsi vállalásainkkal is. Ezért nagyon fontos ennek a szabályozásnak a felülvizsgálata. Biztatónak tartom azt, amit mondott a tennis szabályozás felülvizsgálatával kapcsolatosan, de jó lenne, ha még ambiciózusabb menetrendet javasolna erre vonatkozólag hiszen nem sokára megszületik a New Green Deal, és remélhetőleg a COP25-ön is már be tudjuk terjeszteni azt a javaslatot, hogy karbonsemlegessé kívánunk válni 2050-ig. Éler kolléga is említett néhány nagyon fontos szempontot. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne ruházzunk be olyasmibe, ami aztán végezetül nem térül meg. Tehát azt mondanám, hogy a TEN-i szabályozást még előbb vizsgáljuk felől, jó lenne, hogyha ambiciózusabb lenne a menetrend. Aztán nagyon jó lenne az is, hogyha éghajlati hatástanulmányok is készülnének az említett beruházásokkal kapcsolatban. Lehet, hogy az acernek még nagyobb szerep juthatna, független éghajlati hatástanulmányokat készíthetne a beruházásokkal kapcsolatosan. Van egy általános monitoring szerepe, de az éghajlati hatások vizsgálatában is fontos szerep juthatna neki. És végezetül érdekelne, hogy mit gondol arról, hogy azt, amit a PCI-ok -ok terén teszünk, hogyan egyeztethetjük össze a beruházási bankkal és a beruházások zöldítésével, mert ez is egy nagyon fontos kérdés a tenisz szabályozás végrehajtását tekintve. Köszönöm. Köszönjük szépen Peterzenónak most a zöldek részéről. Ninisztó úr kapszót koordinátorként. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy ön is együtt kíván működni a az energiágazat dekarbonizációján, de számomra is aggasztó a sebesség. A parlament a múlt héten fogadott el egy az éghajlati vészhelyzetről szóló állásfoglalást, amelyben megállapítjuk, hogy a bizottsági szakpolitikákat is mind ennek tükrében felül kell vizsgálni, és fontos, hogy minden lépésünk megtételekor emlékezzünk az éghajlati vállalásainkra. Úgyhogy a PCI-ok területén sem folytathatjuk úgy, ahogy eddig ez egyértelmű. Ön ugyan ígéretet tett arra, hogy a tenni szabályozást felülvizsgálják jövőre, er- ezért nagyon hálásak vagyunk, de azt hiszem, hogy a listát nagy mértékben meg kell változtatni, mert hogyha Európa jövőjére gondolunk, akkor olyan energetikai megoldásokba kell beruháznunk, amelyek munkahelyteremtést segítenek elő, és fenntarthatóságot, és lehetővé teszik a beruházást a jövőbeni technológiákba. Hogyha olyasmi beruházunk be, ami hamarosan elavul, ahogy Peterzen úr is mondta, akkor ezek nem lesznek hosszú távon fenntartható beruházások gazdasági szempontból sem nem csak környezeti szempontból. Ezért már rögtön az elején olyan PCI listát kellene összeállítani, amely a fenntarthatóság jegyében született. Hogyha a földgáz hálózatot nézzük ma, akkor ezek 0,5%-a alapul megújulókon, a villamos energia hálózat esetében is hasonló rossz arányokat látunk. Az kell, hogy legyen a prioritásunk, hogy a villamos energiába ruházunk be, és hogyha földgázról beszélünk, akkor az mindenképpen zöld gáz kell, hogy legyen, nem pedig fosszilis földgáz. Infrastruktúrális beruházásokra is nyilván szükség lesz ehhez a paradigmaváltáshoz. A zöldek részéről mi tehát azt kérdeznénk, hogy készen áll arra, hogy megsürgesse egy kicsit a munkát az új szabályozással kapcsolatosan, hogy összhangban legyen a párizsi vállalásainkkal és a Green Deal-lel. Köszönöm, az ID frakció következik. Borgia úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm biztos asszonyt. Gratulálok neki, és jó munkát is kívánok, amely remélhetőleg gyümölcsöző lesz az elkövetkezendő években. Én a bevezetőjével kapcsolatban tennék fel néhány kérdést. Ugye a mi találkozónk most elég különleges, hiszen néhány nappal vagyunk az új zöld megállapodás bemutatása előtt vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, a hétköznapi állampolgárokkal beszélve azt tapasztalom, hogy nagy a kíváncsiság, és sok az, sokan, nagyok a várakozások, viszont vannak, akik aggódnak is. Attól tartanak, hogy ez a folyamat talán túl gyorsan zajlik, ahhoz képest, hogy az Európai Uniónak milyen lehetőségei vannak, de remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben talán pontosabban is meglátjuk, hogy mit is takar ez a zöld megállapodás, és akkor eloszlanak az aggályok. Viszont a közös érdekű projektek, amelyekről beszélt, elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy valóban összekötött energiapiacot hozzunk létre. Ami az ötödik listát illeti tehát, reméljük, hogy hatékony lesz az együttműködés, és folyamatos lesz a párbeszéd a parlament és a bizottság között. Ami a gázt illeti, a földgázzal kapcsolatos igények felmérés. Ugye Olaszországot idézem, a kontinensen ez a harmadik legnagyobb piac. 2030-ig 70 milliárd köbméter fölött fog ez maradni, és aztán majd 69-re csökken, 2035-től ez Ugye miről van szó? Ez egy olyan nemzeti kereslet, amely szükségesé fogja tenni az importot is. És szerintem ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni a jövőbeni párbeszédben. A bizottság 2018-as közleményében szerepel, hogy intelligensen kell kombinálni a hidrogént, illetve a megújuló forrásokat, mert így az Európai Unió, illetve a fogyasztói több milliárdot tudnak megtakar, megtakarítani 2050-ig. Az energiai átmenetre nagy figyelmet kell fordítani, mondjuk nem fenyegetésként kellene rátekinteni, hanem inkább lehetőségként, ugye egyrészt környezetvédelmi szempontból, másrészt pedig foglalkoztatási szempontból. Nincsenek konkrét kérdéseim tehát, hanem ezeket a, az észrevételeket szerettem volna önnek megtenni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az LCR e képviseletében Van den Orden következik. Yes, have the floor, Mr. Van den Orden. Uh, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is az Egyesült Királyság valószínűleg kilép az EU-ból. Nyilvánvalóan azért továbbra is részt fogunk venni az új szerződés értelmében 2020 végéig a CEF-ben és a hozzá kapcsolódó PCI-okban és utána a folytatás, további tárgyalások tárgya lesz nyilván. Láttuk a negyedik PCI listát, amelyről a bizottság és a tagállamok állapodtak meg. Úgy tudom, hogy, illetve úgy látom, hogy jobban összpontosítunk a megújulók integrációjára és a fenntartható ellátásra. Jó lenne, hogyha a bizottság szólna még néhány szót arról, hogy melyek azok a konkrét kritériumok, amelyek alapján bizonyos projekteket töröltek a listáról. Mondok egy példát. A francia Egyesült Királyságbeli Aquin projekt egy ilyen projekt, amelynek célja az, hogy az energiapiacokat hatékonyabbá tegye, hozzájáruljon a zéró kibocsátási cél eléréséhez, A harmadik PCI listán is szerepelt, átment a technikai vizsgálatokon, majd törölték a delegált jogi aktusból. Ez vajon mulasztás volt, vagy végig mi volt a mozgatórugója ennek? Más példákat is mondhatnék. A kérdés az, hogy ha lehet egyáltalán, akkor most milyen lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy orvosoljuk a helyzetet, és ezek a projektek mégiscsak felkerüljenek a listára. Köszönöm Van Orden úrnak. Koreó úr a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos asszony. Nagy örömmel hallottam, hogy milyen új zöld javaslatokat tett, tesz a bizottság, és hogy vállalást tesz amellett, hogy küzdünk a legnagyobb globális kihívás ellen, de én azért megvárnám, hogy konkrét lépéseket tegyünk, mielőtt azt mondanám, hogy itt a győzelem pillanata, mert a múltban láttunk már példákat arra, hogy elhangzottak ígéretek, és utána nem történt semmi. Jó lenne, hogyha az EBB például nem finanszírozna továbbá foszilis energiahordozókhoz kapcsolódó projekteket, és várjuk azt is, hogy pozitív válasz szülessen az igazságos átállást elősegítő alappal kapcsolatosan, amely remélhetőleg kibővíthető lesz. Ebben az új kontextusban a közös érdekeltségű lista, projektek listája nem teljesen egyértelmű. Először is, ami az eljárást illeti a parlament a leg és legutolsó pillanatban kapta meg a listát, habár korábban azt ígérték, hogy bevonják a parlamentet a lista létrehozásába. Aztán, ami a tartalmiakat illeti, a szakértők úgy látják, hogy a földgázhoz kapcsolódó projektek száma ugyan csökkent, de a, a finanszírozás esetében ez nem tükröződik. Negyedsorban, ami az időzítést illeti, Biztosítani kell, hogy az EBB finanszírozáshoz még hozzáférjenek ezek a projektek, ezért ez a lista nem felel meg von der Leyen asszony zöld ígéreteinek, a dekarbonizációs célnak sem, 2050 viszonylatában és a Párizsi szerződés, ö, megállapodásnak sem. Hogyan magyarázza ezt? A parlament tekintettel arra hogy delegált jogi aktusról van szó, vagy elutasítja az egész listát, vagy elfogadja az egész listát. Mi történne, ha az egész listát elutasítanánk? Akkor a harmadik listához kell visszatérni, amelyet viszont ez esetben nem lehet az EBB által finanszíroztatni, és végül meg tudna erősíteni, hogy a negyedik listán szereplő földgázprojekteket a jelenlegi és a következő CEF-ből lehet-e finanszírozni. Jó lenne, hogyha tisztázni tudná ezeket a kérdéseket, és nagyra értékelném mindenek előtt azt, hogyha a lista létrehozására vonatkozó folyamatot változtatnák meg a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a GUA részéről Ernst asszony kap szót, aki Marisa Mátyeszt helyettesíti. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném a frakcióm álláspontját ismertetni. Hogyha összességében nézzük a projekteket, a projektlistát, akkor arra, kell, arra következtetésre kell jutnunk, hogy az Európai Bizottság a listán elsősorban nagy gázvezetékeket akar építeni, és cseppfolyósított gázterminálokat szeretne Azerbajdzsánból akarunk földgázt szállítani, de azt hiszem, hogy ez összességében nem lesz működtethető, nem fogja megoldani a problémáinkat, és ezzel megint csak egy esélyt szalasztunk el, nevezetesen, hogy végre nagyobb, na, egy óriási lépést tegyünk a megújulók irányába. A hidrogén projektek, amelyek az energetikai átállás szempontjából nagyon fontosak lennének, egyáltalán nem szerepelnek a listán. A TN ten e szabályozást is alapvetően át kell dolgozni, azért, hogy például a hidrogén projektek is jelentkezni tudjanak és támogatást kaphassanak. A tagállamokban magukban van szükség változásra elsősorban, hogy végre megújuló villamosenergiát tudjunk termelni. Az Európai Bizottság átmeneti technológiaként tekint a földgázra. Ez egy tévedés, ezt ki kell mondanunk. Nem átmeneti technológia, hogyha milliárdokat költünk erre. Ezzel az Európai Bizottság gyakorlatilag szemet huny a fölött is, hogy a földgáz és a cseppfolyósított gáz termelésekor rengeteg metán keletkezik, amely, mint tudjuk, nagyon káros az éghajlatra. Az Európai Unióban zajló gáztermelés egyébként elegendő lenne az EU számára, azt már többször megállapítottuk, egyáltalán nincs szükség ennyi földgázra, nem tudom, hogy akkor az Európai Unió miért akar ennyi pénzt költeni erre az energiaforrásra. A listán egyébként 55 fosszilis gáz projekt szerepel, ez botrány. A párizsi éghajlati megállapodással ez nem összeegyeztethető, ezt mindenképpen bírálnunk kell, és világosá kell tenni a nyilvánosság felé is, hogy ez egy téves lépés hogy most a tagállamok felelősek-e, vagy a bizottság, tök mindegy, nem megengedhető, hogy beszélünk vég, vége láthatatlanul a Green New Deal-ről, és akkor közben meg ilyen listákat fogadunk el. Ez botrány. Nagyon szépen köszönjük. Ezzel akkor az első kör végéhez érkeztünk. Nagyon sok kérdés hangzott el, nagyon sok fontos javaslat is. Utána következik majd a második kör. 15 kolléga kért szót a második körben. Én azt javasolnám, hogy most zárjuk le a listát, ha mindenki egyetért, mert máskülönben nem tudjuk tartani majd a menetrendet. Tessék, akkor most először meghallgatjuk a válaszokat az első körben elhangzottakra. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a sok kérdést. Éler úr, fantasztikus volt, hogy a kérdés felvetését azzal kezdte, hogy a főbb elveket sorolta fel, beszélt a fenntarthatóság biztosításának szükségességéről, de az energiaellátás biztonságáról és a fenntarthatóságról is. Ezek szintén fontos szempontok. Azt hiszem, a negyedik PCI listánk is ugyanezt tükrözi. Ezek olyan projektek, amelyek az ambiciózus környezeti céljaink elérésében segítenek minket, de a korábbi PCI listák is tükröződnek benne, olyan projektek, amelyek folyamatban vannak, és amelyek nagyon fontosak az interkonnektivitás és az energiabiztonság, energiaellátás biztonsága szempontjából. Ezért van szükség a földgáz interkonnektorokra, mert a régióknak ellátási biztonságot kell szavatolnunk, addig, amíg nem épülnek ki másfajta források, vagy amíg nem épülnek ki az LNG terminálok, a cseppfolyósított gázterminálok. Többen kérdezték, hogy mi a helyzet a TEN-I szabályzás átdolgozásával különböző vélemények hangzottak el az átdolgozás mértékét és időzítését illetően. Ami a gáz átmeneti időszakban betöltött szerepét illeti, Éler úr pontosan erre kérdezett rá. A földgáz az energiamix körülbelül egy negyedét teszik ki jelen pillanatban, és ennek 70%-át importáljuk. A negyedik PCI listában 32 gázprojekt szerepel. Nyilvánvalóan infrastruktúrális szükségletekre kell választ adnunk, a diversifikációt meg kell oldani, és az energiállátás biztonságát kell szavatolni, erre adnak, ezekre a felvetésekre adnak választ ezek a projektek. Ha jövőbe tekintünk, akkor 2050-ig akarjuk ugye elérni az éghajlatsemlegességet, és teljesen dekarbonizálni kell az energiamixben megmaradó gázt. Ezért van szükség a TEN-i szabályozás felülvizsgálatára is, mert a jelenlegi szabályozásban szabályozást ki kell igazítani, napra készé kell tenni, az új szakpolitikai prioritásoknak megfelelően, nevezetesen, hogy ugye 2050-ig semlegessé kívánjuk tenni ezt a területet. Meg kell vizsgálni ennek tükrében az infrastruktúrál, támogatható infrastruktúrális kategóri, kategóriákat, a digitalizáció és egyéb szempontok is fontos szerepet játszanak, és nyilván a hidrogén kérdése is felvetődik, amely technológia jelen pillanatban nem szerepel egyik projektben sem a listán. Át kell tehát te- tekintenünk nyilvánvalóan, ahogyan elhangzott, a projektek kiválasztásának eljárását, Alapvető hatástanulmány, illetve egy méreható tanulmány, hatástanulmányt is készíteni kell, erről közösen döntenek majd a biztosok, illetve a társjogalkotók. Elhangzott egy kérdés, hogy hogyan is nézzen ki az átdolgozás. Nos, a jelenlegi szabályozás, tenni szabályozás megköveteli, hogy két évente frissítsük a PCI listát. Ez azt jelenti, hogy 2021-ig kell elfogadni az ötödik PCI listát. Ez egy alulról felfelé építkező megközelítés, egy bottom-up approach, és azt eredményezi, hogy Hosszú időre van szükség, hogy a listát összeállítsuk. A jelenlegi keret alapján, jogi keret alapján már elkezdődött a munka ezzel kapcsolatosan. De ahogyan már korábban is elmondtam, a jelenlegi jogi keretek is már sok-sok lehetőséget biztosítanak. Először is úgy vélem, hogy első lépésben tett biztosítanunk kell, hogy a jelenlegi gázprojektek fenntarthatók legyenek. Meg kell erősíteni a az ellenőrzéseket azzal kapcsolatosan, hogy tényleg fenntartható projektekről van ez szó. Aztán a projektek UHG kibocsátásra vonatkozó netó hatását is meg kell vizsgálnunk, ide tartoznak a kapcsolódó metán kibocsátások és egyéb káros kibocsátások is. Azzal zárnám mondandómat, hogy a gázra az átmeneti időszakban továbbra is szükség lesz, és nyilvánvalóan szükség lesz a szabályozás kigazítására, hogy az új gázfajtáknak is helyet biztosítsunk. Mm-hmm, okay. So um, here we're uh, questions about um, involvement of the parliament. Ami a parlament uh, bevonására vonatkozó kérdéseket illeti, úgy tudom, hogy a vonatkozó DG, az illetékes DG egyeztetett uh, a témai rend érdeklődő képviselőkkel, mielőtt Arias Kanyata bemutatta volna a PCI listát, és úgy tudom, hogy voltak előtte egyeztetések, uh, átlátható volt a folyamat, szem előtt kell tartanunk azt, hogy ez egy alulról felfelé történő megközelítés, amelyet alkalmazunk, a projekteket a tagállamok készítették elő, szakértői csoportok dolgoztak a listán, értékelték a benyújtott projekteket, és nyilvánvalóan ahhoz, hogy a projektek felkerüljenek a listákra, konszenzusra volt szükség de nyilván ezen is lehet még tovább javítani. Készen állok arra, hogy az ITRA szakbizottságban beszámoljak részletesebben is a negyedik PCI lista létrejöttének főbb szakaszairól. 2021-ig eh, még egyszer eh, meg kell vizsgálni majd a PCI lista előzetes vázlatát. Ahogyan mondtam, 2021-re el kell készülni az ötödik listának. A jogszabályok értelmében két évente kell elkészíteni az új PCI listát. I mentioned also those um, regional working groups. Uh, the regional working group. Ami a regionális munkacsoportokat illeti, különböző regionális uh, munkacsoportok jöttek létre. A projektekhez kapcsolódó találkozókat szervezünk, és um, gondoskodom majd arról, hogy a szakbizottsági tagokat is meghívjuk a regionális szintű, a regionális magas szintű munkacsoporti ülésekre. Elhangzott egy konkrét kérdés González úr részéről, hogy mi az egyensúly a gázprojektek, hogyan néz ki az egyensúly a gázprojektek és a villamosenergia projektek között. A negyedik listából látható, hogy kevesebb a gázprojekt, mint korábban, de látni kell, hogy a PCI státusz még nem garantálja a CEF finanszírozást. Egy előfeltétel, de önmagában még nem elégséges. Ez az ok annak, hogy a harmadik listán szereplő néhány projekt már nem szerepel a negyedik listán, ugyanis nem sikerült biztosítani a finanszírozást ezekhez a projektekhez. Elhangzott az a konkrét kérdés is, hogy mi történt az Aquint projekttel. A lista, a lista előzetes tervezetén szerepelt, ez a projekt, mert a regionális munkacsoport pozitívan értékelte a projektet, de a döntéshozói találkozón Franciaország úgy értékelte, hogy az Aquint és három további projekt, amelyek Franciaország és Nagy-Britannia között létesítettek volna energetikai kapcsolatot, túlkapacitást eredményezett volna, és ezért Franciaország úgy ítélte meg, hogy az Aquint és a három másik projekt ne szerepeljen többé a PCI listán. A projektek esetében ugye előfeltétel, hogy mindkét érintett fél támogassa a projekteket, illetve a listát, úgyhogy ez nem történt meg. Ahogyan önök is tudják, két héttel ezelőtt az EBB vezetősége úgy döntött, hogy a hitelezés tekintetében a jövőben máshogy járnak majd el az eddigiekhez képest, és az EBB a tevékenységét teljes mértékben hozzáigazítja a Párizsi megállapodáshoz. Az alapvető gázinfrastruktúra projektekbe való beruházás azonban támogatható. Az Európai Beruházási Bank új finanszírozási iránymutatásokat fogadott el, amelyek értelmében a közvetlenül a foszilis energiahordozókhoz kapcsolódó beruházásokat nem fogja támogatni többé, de nagyon fontos látni, hogy alapvető gázinfrastruktúra projektek esetében, amelyekkel kapcsolatosan már benyújtották a támogatási kérelmet, 2021-ig még dönthet azok finanszírozásáról. Tehát a negyedik PCI listán szereplő gázprojekteket még finanszírozhatók az EBB által. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a válaszokat. Most a második kör következik. Ahogyan korábban is mondtam, 15 kolléga jelentkezett. Kérem, hogy ha csak lehet, egy percben szóljanak hozzá, mert máskülönben nem fogjuk tudni tartani a napi rendet. Kárvályi asszonyjal kezdem. Köszönöm szépen, biztos asszony. Tényleg csak röviden hadd utaljak olyan projektekre, amelyek nem szerepelnek a, a negyedik PCI listán. Gondolok itt elsősorban az ibériai félsziget kapcsolatos projektekre, Portugália, Spanyolország és Franciaország közötti energetikai hálózatok összekapcsolására. 2018. júliusában a három ország megállapodott abban, hogy az energia összekapcsolódásokat továbbfejlesztik. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az ellátás biztonságát és a diversifikációt garantáljuk a megújuló energiaforrások tekintetében az Ibériai félszigeten óriási potenciál rejlik, de ezen kapcsolódások nélkül ez nem fejleszthető tovább. Az első fázis Spanyolország és Portugália között kiépítésre a spanyol, francia határon pedig talán majd ez lesz a legfontosabb ilyen hálózati összekapcsolódás, már csak azért is, hogy az Európai Unió energiapolitikájának fenntarthatóságát eh, és az ellátás biztonságát garantáljuk. Kérdezem tehát, ez a projekt miért nem szerepel az említett listán? Köszönjük. Búzek úr. Ha nem bánják, akkor anyanyelvemen folytatom. pani Köszönöm szépen, lehetőséget. Örülünk, biztos asszony, hogy itt üdvözölhetjük a szakbizottságunkban most már nem meghallgatás formájában, hanem egy érdemi eszmecsere során. A PCI lista, tehát a közös érdekű projektek listája tekintetében nyilván minden várakozásunknak nem tudnak megfelelni. Én is két-három projektek kapcsolatban emelném fel a számom, amelyeket fontosnak tekintetünk, mégsem találjuk a listán. Már említésre került általánosságban, hogy ez a lista olyasmi, amiről nagyon sokáig egyeztetünk, régóta beszélünk róla, mi önmagában jó. Bochart igazgató úr nem olyan régen járt itt nálunk a negyedik listával kapcsolatban, és ugyanerről a témáról beszéltünk. Tehát fontosnak tartom, hogy folytassuk az egyeztetést, ezt a párhuzamos párbeszédet, legyen egy ilyen második dialógus egy-két hónapon belül, mert ez hasznos és fontos. Ami a villamosenergia hálózatok összekapcsolódását illeti, a harmadik listával kapcsolatban már beszéltünk ennek a fontosságáról, tehát az irány jó, az európai Green Deal lesz a kiindulási pont, nagyon várjuk már az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, éppen ezért a villamosenergia hálózatok összeköttetése kiemelkedően fontos. A fenntarthatóság az ellátás biztonsága szempontjából egyaránt, hogy azt Éler úr is említette. Ki kell használnunk a szintetikus gáz, illetve a biogáz hálózatokat, is, illetve hát a meglévő hálózatokat nem csak a földgáz továbbítására, hanem a szintetikus, illetve a biogáz továbbítására el tovább kell fejleszteni a hidrogén technológiát. Az Európai Fórumon belül erről rendszeresen beszélünk és egyeztetünk, tehát két éven belül megszületik az erre vonatkozó irányelv, amelynek a megalkotásában nyilván a mi szakbizottságunk is komoly részt és feladatot vállal majd. Um... Köszönöm szépen, mondja Griffin asszony. Köszönöm, hogy itt van velünk, Kadri. Az energia alapvetően nem egy termék, olyan termék, mint bármi más, ez egy szociális jog is egyben. Energiaszegénységben él 80 millió európai, akiknek választaniuk kell, hogy fűtsenek vagy egyenek. Ez tarthatatlan, éppen ezért az energetikai transeurópai hálózatok újragondolására van szükség. 32 földgáz projektünk és 6 olajprojektünk szerepel a listán. Ezt hogyan tudom megvédeni, amikor kérdőre van a lányom, aki akárcsak az utcára vonuló fiatalok a földet szeretnék megvédeni, arról beszél, hogy Európának a környezetbarát forradalomban élen kell állni, környezetbarát zöld munkahelyeket kell teremteni a gyermekeink, unokáink számára, az energetikai átállás ha komolyan gondoljuk, akkor ezt nem értem. A PCI lista kiterjesztésére vonatkozó levél kapcsán azt kell mondanom, hogy nem politikát kell itt, politikáról kell beszélni, hanem arról, hogy hogyan alakul majd a jövő, ez a Green New Deal, ezt komolyan gondoljuk, hogy környezetbaráttá válik Európa. Ezeket a egyáltalán nem környezetbarát projekteket találjuk a listán, hogyan egyeztethető össze a kettő? A jövő fiataljai nem ezt várják tőlünk. Összetöri a szívemet az, hogy az Egyesült Királyság kilép, vagy kiléphet az Európai Unióból, de az új környezetbarát energetikai átállásban Európának élen kell járnia, és Jerzy Buzek meg kell, hogy emlékezzek a te munkádról, és eh, Kanyete biztos munkájáról. Emlékszem az első meghallgatása eh, során, én magam is elleneztem a kinevezését, aztán kiderült, hogy eh, mégiscsak jó munkát végez, valóban az élére állt ennek a környezetbarát átállásnak. Ezért neked pedig azt kívánom a mandátumodhoz, a munkádhoz, hogy te is állj el ennek a folyamatnak az élére, mert ezt várják a jövő generációi tőlünk. Köszönjük, Zorinyó kollega a következő. Dobrigáda, köszönöm szépen. Igen, itt vagyok. Először is szeretnék én is gratulálni önnek, neked a kinevezésedhez, és üdvözöllek itt az ITRE szakbizottságban. Spanyolország, Portugália és Franciaország évek óta dolgozik azon, hogy a villamosenergia hálózatok összekötetése javuljon, illetve a villamosenergia mellett a földgázhálózatok összeköttetését is próbáljuk javítani. Tehát kormányzati szintű vállalások vannak a három ország részéről annak érdekében, hogy valami konkrét javulást is elérjünk. Ugyanakkor meglepődve tapasztaltuk, hogy negatívan véleményezték a színes gázhálózat fejlesztési javaslatot, amelyben egyekben nem csak földgázt, hanem környezetbarát módon előállított biogázt is szállítanak, továbbítanak. Az energiaforrások diversifikációjáról beszélünk, de ehhez elkerülhetetlen a hálózatok összekötetésének javítása. Ezért tehát a kérdésem, vannak olyan tagállamok, amelyek eh, ahol a felügyeleti szervek, illetve a szabályozók hagyják a projekteket, eh, és ebből az adott ország cégei nagyon sokat profitálnak, és vannak más tagállamok, ahol úgy tűnik, hogy megakadt ez a folyamat. Madame Judith Banding. Banding asszony következik, parancsoljon. Thank you for coming here. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, biztos asszony. Nagyon örültem a bevezetőjének az elején, amikor megerősítette, hogy ennek a listának a jóváhagyására az időszakot két hónappal meghosszabbították. Ugye mindenki érti, hogy nincsen semmi értem a felügyeletnek, hogyha nem lehet változtatni, tehát a parlament felügyeleti szerepe értelmetlen, ha nem lehet változtatni. Tehát kérem erősítse meg, hogy ön nyitott arra, hogy a negyedik listát felül lehessen vizsgálni. Az éghalatváltozás sürgős volt, illetve az új zöld megállapodás esetében fura, hogy energia összeköttetőket elutasítanak, sok gáz összeköttetést jóvá hagynak. Én nem mondom, hogy utasítsuk ezeket el, tiszteletben tartom, amit a kollégáim elmondtak, de nem utasíthatunk el villamos energia összeköttetéseket, amelyek technikai szempontból megfelelnek a feltételeknek. Például az Egyesült Királyság és Franciaország közötti összeköttetés a francia energiaszolgáltatók előnyére válna, és közben a megújuló energia terveket erősíteni Dél-Kelet-Angliában. Mi ezt már régóta tervezzük, és felkészültek vagyunk. Az összes javasolt összeköttető az összeköttetések egyelőre az ilyen sűrű lakott régiók igényei alatt maradnak messze, úgyhogy kérdezem, magyarázza el, hogy miért utasították el ezt, és erősítse meg, hogy felül fogják vizsgálni ezt a döntést, tudván tudva az új zöld megállapodás milyen fontos. Most pedig a zöldek képviseletében Grossz úrnak adom meg a szót. Ah, bonjour, je, remplace Monsieur Karim úr, mondja, helyettesítem Grossz úrt. Biztos asszony, ön velünk együtt kezd, és a felelőssége hatalmas. Ugye tudja, hogy mindegy, hogy milyen döntést hozunk, utána aztán a jövőt kell, hogy garantáljuk. Beszélt egy állásfoglalásról, amely az éghajlatváltozási vészhelyletet állapítja meg Európában. A bizottság fellépése döntő fontosságú a közép és hosszú távon is, hiszen olyan projekteket fogadhatnak el, amelyek a széndiokszid kibocsátást drasztikusan csökkentik, vagy akár meg is szüntetik. De minden egy 2013-as rendeleten alapul, amelyet még azelőtt fogadtak el, hogy ugye 2015-ben Párizsban a COP21-en aláírtuk volna a kötelezettség kötelezettségvállalásokat. Biztos asszony, kollégám is kérdezte öntől, nem kellene ezt a listát módosítani, és nem kellene e sürgősen ezt a rendeletet módosítani. Szerintem komoly zsákutca, ahol vagyunk, a széndiokszid kibocsátásunk egyre nőtt, tehát egész egyszerűen legyünk bátrak, és állítsuk le azokat a projekteket, utasítsuk el azokat a projekteket, amelyek nem, felejt, nem felelnek meg a feltételeknek, ezt a rendeletet pedig vizsgáljuk felül. felül. Köszönöm szépen, Krasznodebszki képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, még egy kérdést szeretnék önnek feltenni. Számunkra nagyon fontos tudni, hogy mi milyen következménye lesz annak, hogyha a negyedik listáról a harmadikra kell visszatérnünk azért, mert nem fogadták el a negyedik listát. Van több stratégiai szempontból kulcsfontosságú projekt ezen a listán, ebből mondjuk egyet tudnék kiemelni, a balti összeköttetés, és ez egy nagyon fontos közös érdekű projekt Kelet- és Közép-Európa tagállamai számára. Lehet, hogy ön nem tudja, de tavaly novemberében hazám Lengyelország arról tájékoztatta a Gazpromot, ugye gondolom a Gazprom céget ön is ismeri, hogy ugye lejár a szerződése 2022 végén. Sajnos 80%-ban az orosz ellátástól függünk, ezt az energiamennyiséget viszont máshonnan fogjuk beszerezni más forrásokból. Ezek között szerepel a balti vezeték, amely a negyedik listán van rajta. Úgyhogy én elmondanám, hogy ezek a projektek a környezetvédelem szempontjából is nagyon fontosak. Ezeknek a projekteknek a megvalósítása 55%-kal csökkenti a, rész, a szennyező részeség kibocsátást, illetve a széndiokszid kibocsátást is csökkenti, de nem gondolja, hogy ha nem sikerül a négyes listát elfogadni, akkor radikális változásra lesz szükség, mert egyébként kontraproduktív lesz amit teszünk. Az elnök, kérek mindenkit, hogy nagyon röviden fogalmazzon, mert szorít bennünket az idő. Angelika Nébler. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy már ma itt van, hogy egyeztessen velünk. Azzal kezdte biztos asszony, hogy nagyon ambiciózus célt fogalmaztunk meg, 2050-ig éghajlat semlegesé akarunk válni. Ez technológiailag lehetséges, de gazdaságilag is értelme kell, hogy legyen ön az energiaportfólióért is felel. A kérdésem egyszerű, honnan teremtsük elő azt a villamos energiát, amelyre szükség van az éghajlat semlegességhez, és főleg hogyan biztosítjuk azt, hiszen ez is cél, célunk kell, hogy legyen, hogy a villamos energia jövőben is megfizethető legyen. Én bajor vagyok, az régióban még hál' Istennek jól működik az ipar. Ha megnézzük a vegyipart, a villamos energia szükséglet meg tízszereződik 2050-ig. A különböző technológiák miatt több mint 600 teravatnyi villamos energiára lenne szükség. Ez annyi, amennyit Németország tavaly egész évben fogyasztott. Gigantikus változások jönnek, Úgyhogy jó lenne, ha meg tudnál válaszolni, hogy honnan teremtsük elő a szükséges villamosenergiát, és hogyan biztosítsuk azt, hogy ez még megfizethető is legyen. Morten Péterzen kollégát is támogatni szeretném egyébként. Nem csak fenntarthatósági hatástanulmányokra van szükség, hanem igazi, rendes, átfogó hatástanulmányokra, ahogyan azt az EU-ban évek óta csináljuk is. Köszönöm, Vájsz asszony a következő. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Ön többször is mondta, hogy az embereket kell a középpontba állítani, ezt nagyra értékelem, és remélem, hogy a KKV-kat is támogatni akarja, hiszen a KKV-kat is emberek hozták létre, emberek dolgoznak a KKV-kban. Az infrastruktúráról és az interkonnektivitásról szeretnék beszélni. Illetve kiegészíteném a már elhangzottakat egy kérdéssel. Milyen digitális lehetőségeink vannak, milyen digitális megoldások lehetségesek? Itt van egyrészt célkitűzésként az Energiaunió, másrésztről a digitális megoldások terén is ambiciózusak szeretnénk lenni. Hogyha az energia és a digitális megoldások között kapcsot teremtünk, akkor mi lehetünk tulajdonképpen a vezető technológiai platforma világban, amely hatékony energiaellátást biztosít megújulókból, és hát nagyon fontos az is, hogy megfelelő energiaellátást biztosítsunk megfizethető áron nem csak a gazdasági szereplőknek, de a háztartásoknak is. Köszönöm szépen, a zöldek képviselője következik. Kuf, Kaf úr. Köszönöm szépen, a lehető legjobbakat kívánom önnek, biztos asszony. Az energiaellátás, biztonság és a megfizethetőség nagyon fontos kérdések, de nem lehet megfelelő energiaellátást biztosítani, hogyha a kibocsátásokat nem csökkentjük. Úgy gondolom, hogy nem finanszírozhatunk a mandátumunk felén keresztül, két és fél évig keresztül olyan projekteket, amelyek a múlthoz tartoznak, a múlt technológiai. A kulcskérdés a következő. Boldogulhatunk-e fosszilis gáz nélkül? Szerintem igen. És ahogyan azt mond, elmondta, az EBB egy nagyon ambiciózus éghajlatvédelmi menetrendet terjesztett elő. Vajon mi lemaradunk akkor az EBB mögött? Nyilvánvalóan az egésznek van egy helyi kontextusa is. A Shannon LNG projektet említeném Írországban. Teljesen egyértelmű, hogy frackingből származó fosszilis gázra lesz szükség ennek működtetéséhez, amely az USA-ból származik. Hogy támogathatunk egy ilyen projektet? Ön, ön is elmondta, hogy a gázvezetékeknek jövőképesnek kell lenniük, jövő orientált módon kell őket képíteni, tehát egy kisebb környezeti lábnyommal rendelkező földgázforrást kell biztosítani. Tehát a PCI lista csak olyan gázprojekteket fog támogatni, amelyek fenntarthatóak és egy, összeegyeztethetőek a Párizsi megállapodásra Ez a kérdésem, Klokkasszony. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, sokan itt a parlamentben hisztérikusan reagálnak, amikor meghallják a szén szót. Én lengyel vagyok, és hát nálunk Lengyelországban az energiaellátást a szén biztosítja, és hát a múltunk, a történelmünk, a hagyományaink részé, része is. Szilézia régiójában tegnap egy üzemben, egy Cox üzemben tartottunk egy ünnepséget, én is jelen voltam, a Cox nagyon fontos lesz a jövőben, továbbra is. A szén nem maga az ördög, nem a megtestesült gonosz, ezt látni kell. Mert hát látnunk kell, hogy más technológiákhoz is infrastruktúrát kell bővíteni, például a Szaharából érkező hidrogénre gondolok. Sok sikert kívánok önnek a munkájához. Most rátérnék a PCI-okra. Szeretném elismételni azt, amit korábban is mondtam már. Fontos, hogy a rövid távú és középtávú energetikai átállásnak a része legyen a földgáz. Az Európai Bizottság nagyon világos célokat fogalmazott meg, de ezeknek a céloknak a megvalósítási módja nem világos, a javasolt zöld átállás túl ambiciózus, túl költséges. Tulajdonképpen senki sem tudhatja, hogy milyen árat kell majd fizetnünk ezért az átállásért. Senki nem látja még világosan a költségeket. Szén, szenet, a szenet egyébként Lengyelországban az egyes háztartások fűtésére is használják, tehát szükség lesz forrásokra, amelyel biztosítani tudjuk a Lengyelországon belüli átállást is alternatív vákra lesz szükség. Több milliárd lengyel zlotyiról beszélek, olyan hatalmas költségekkel jár majd mindez, és szeretném elmondani azt, amit Éler úr is mondott, igen fontos a fenntarthatóság, az ellátásbiztonsága, de Lengyelországban támaszkodnunk kell a konvencionális, hagyományos energiákra, és 200 millió euróra lenne szükség az átálláshoz, honnan teremtsük elő ezt a pénzt. Köszönöm szépen, elnök úr, hát nekem csak fele annyi időm lesz, mint az előző kollégámnak. Azzal kezdeném, amit Él- Éler úr mondott. Én görög képviselő vagyok, Görögország már eleve nagyon ambiciózus célt fogalmazott meg, 2028-ig akarja dekarbonizálni az energiamixét, tehát fontos, hogy az átállás jól alakuljon, és fontos, hogy a földgázra is támaszkodni tudjunk ebben az átállásban. A negyedik PCI listán szerepel a Kavala tároló projekt és egy másik is, Tehát a kérdés az, hogy az általam említett két projekt esetében végre le tudjuk-e zárni a szükséges földgáz infrastruktúrát, meg tudjuk-e azt teremteni, hogy az átállást biztosítsuk, mert Görögországban és más országokban az energiamix átalakítása rövid idő alatt zajlik le, és itt nagyon fontos kérdés az infrastruktúra. Tóth Edina. Köszönöm szépen, biztos asszony, az elmondottakat, és köszönöm a PCI-okkal kapcsolatos munkáját. Az Európai Parlament nemrégiben lefektette az alapját annak, hogy az Európai Unió felelős módon tudja az éghajlatváltozást kezelni. Az éghajlatváltozás elleni lépéseket össze kell kapcsolni olyan erőfeszítésekkel, amelyek biztosítják az ellátás biztonságát, és biztosítják a megfizethető energiához való hozzáférést. A negyedik PCI lista egy nagyon fontos előrelépést jelent ebben a folyamatban. Üdvözlöm, hogy ezen a listán sok megújuló villamos energiaprojekt szerepel, és a földgáz infrastruktúrára vonatkozó projekteket is tartalmaz. Ha minden PCI-t megvalósítunk, akkor az Európai Uniónak 2025-ig egy reziliens, sok rezisztens földgáz hálózata lesz. A földgáz projektek nélkül az energetikai átállás költségei és kockázatai Közép- és Kelet-Európában különösen aránytalan és igazságtalan terheket rónának az érintett tagállamokra. A kérdésem az, hogy hogyan kívánják biztosítani, hogy egy, egyik régió sem szakadjon le a jelenlegi PCI lista alapján. Köszönöm szépen, Paulus asszony. Thank you very much. I try to keep it short. I would... Köszönöm, megpróbálom rövidre fogni. Nagyon szeretném hallani véleményét a számokkal kapcsolatban. 2015-ben az Európai Bizottság arra jutott, hogy, hogy a metánban a downstream veszteség az Európai Unióban 2,7%. A metánnak nagyon komoly üvegházhatást kiváltó hatása van, 30-szor 30-szorosa a széndiokszidnak, hogyha ezeket a számokat figyelembe vesszük, akkor könnyen kiszámítható, hogy a szén egy tonna széndiokszid kibocsátást hoz egy megawatt órára, miközben a földgáz esetében 6 tized tonna széndiokszidot, de 0,2 metán. Tehát a széndiokszidról földgázra való átállás 10%-os csökkenést hoz, óriási befektetésre, igazából egy zsákutcában navigáljuk magunkat, hiszen ezzel nem fogunk tudni a párizsi korlátokon belül maradni. Szeretném hallani a véleményét ezen ki bocsátásokkal kapcsolatban, tehát ez a downstream, és nem az upstream kibocsátás, tehát ez már itt Európában történik, nem a kitermeléskor. A fenntarthatóság kapcsán pedig azt szeretném tudni és hallani öntől, hogy hogyan fog ilyen kritériumokat alkalmazni, hiszen hogyan lehet ezeket például át ezt hogyan fogjuk értelmezni, hogy milyen mértékben nő a tengervíz szint, vagy mennyi erdő ég le? Egy tonna széndiokszid kibocsátás egy 180 eurós veszteséget jelent, vagy 100 ezek a számok egész egyszerűen a fenntarthatósági felmérésekbe és vizsgálatokba hogyan kerülnek beépítésre? Thank you so much. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy beszélhetünk ma az energetikai kérdésről, mondja Hán asszony, illetve arról a paradigmaváltásról, amely elkerülhetetlen Európában. A mai vita során az energiainfrastruktúra projektekről beszélünk. Nagyon sok dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Jó lenne, hogy ebből, ha ebből egy párat megvilágosítana a számomra. Hogyan lehet az, hogy a projektek a PCI listán 20%-a földgázzal kapcsolatos projekt. Még ma is, amikor napnál világosabb, hogy a földgáz ból ki kell szállni. Ezt elmondták már a kollégák, de elmondom újra. Még akkor is, hogyha a földgáz projektek aránya csökkent az előző listához képest, hogyan tudja garantálni azt az Európai Bizottság, hogy az új befektetések nem fogják uh, lelassítani a megújuló energiaforrásokra való átállást, és nem lesz ez kidobott pénz. Tehát ahelyett, hogy az ilyen földgáz infrastruktúra projekteket támogatnánk, nem lenne okosabb, decentralizált helyi környezetbarát energiaprojekteket támogatni, amelyek a jelenlegi, jelenleg a kisméretük miatt nem férnek hozzá ilyen PCI alapú támogatáshoz. Az Európai Bizottságnak célja az esetleg, vagy tervezi, hogy ilyen kisebb energiaprojekteket többet egybe csomagolva PCI támogatás méretűvé növelje őket. Illetve záró kérdésem, mikor fogunk látni egy valóban átlátható elemzést arról, hogy a, pontosan milyen kritériumok és módszertan alapján állítják össze a PCI listát, és hogy biztosak lehessünk abban, hogy a jelenlegi éghajlat céljainknak és az éghajlat vészhelyzetnek megfelel. Úrszor van der Leyen ugyanis azt ígérte, hogy az Európai Unió lesz az első éghajlatsemleges kontinens. Köszönjük szépen, mondja az elnök, mert lejárt az ideje. Valóban egy jövőorientált éghajlatpolitikát szeret. First we have to change the regulation, but well... Először is a rendeletet kell megváltoztatni, de erre majd a biztos asszony válaszol. Tubizovski úr az utolsó hozzászóló. Please, micro. Próbálja meg képviselő úr a mikrofonba, hogy mindenkinek jobb lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm én is, biztos asszony! A prezentáció során azt mondta, hogy a földgáz továbbra is fontos szerepet játszik Európában, miközben a hidrogén és a biogáz részesedését növelni kívül kívánjuk. Ugyanakkor furcsa módon, minthogyha eh, az főigazgatóságok más irányba mozdulnának el. A Vizma például jelentősen eh, kritikusan közelít a földgáz projektekhez, úgy érzem, hogy a földgázban rejlő lehetőségek igencsak korlátozottak a jövőben. Nem látja annak a veszélyét, hogy ez a szakpolitika éppen, hogy káros lesz, az ellenkező hatást érje el, mint szeretnénk, és az ambícióinktól így mindenképpen távol maradunk. Talán érdemes lenne a különböző minisztériumok, főigazgatóságok között nagyobb párbeszédet folytatni. Nem minden e, Európai Bizottsági Főigazgatóság támogatja ugyanis ugyanazt a megközelítést. Hú, rengeteg kérdés érkezett. Talán 10 percünk marad még, hogyha a tolmácsok kicsit ráhúznak. Próbálj meg, biztos azt, hogy 10 percben összesülíteni válaszait hoping and um, well. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Reményeik szerint 2050-ben mi leszünk az első éghajlat semleges kontinens. Leginkább az összeköttetésekbe kell befektetni, villamosenergia összeköttetésekbe, és ezek a legprominensebb projektek. Spanyolország és Franciaország között, vagy a kelta összeköttetés, amelyet most láttunk, ugye ezt most írták alá, Írország és Franciaország között, vagy a balti államok esetén. Tehát ezek az összeköttetések nagyon fontosak, és ezek teszik lehetővé, hogy több zöld, több megújuló energiát használjunk fel. De persze a listán vannak gázprojektek is. Néhány ezek közül igen jelentős. Megemlítették a balti csővezetéket, amelynek segítségével Lengyelország tudja diversifikálni a gáz ellátását. Lengyelországból mondjuk Dánia és Norvégia irányába húzódó vezeték. Nagyon fontos, hogy ezeknek a régióknak megadjuk az eszközöket arra, hogy a szennyező üzemanyagokat más, kevésbé szennyező forrásokra váltsák. Tehát 2050-ig nyilván a dekarbonizációt meg kell valósítani. Rákérdeztek a konkrét projektekre is, hogy miért nincsenek e- ezek a bizonyos projektek rajta a negyedik listán. A tagállamok elfogadnak bizonyos projekteket a saját területeiken, és ezt a bizottságnak tiszteletben kell tartania. A folyamat maga átlátható, a tagállamok javasolják a projekteket, a regionális szinten szakértők határozzák meg ezeket, és ez is azt biztosítja, hogy a régiók, hogy valamennyi régiót lefedjünk. Felmerült az az aggály, hogy ezek a projektek vajon segítik-e a fogyasztókat, javítják-e a fogyasztók helyzetét, és hogy az energiaszegénységet hogyan tudjuk kezelni. Már sok megoldás létezik, a digitális platformok például, amelyek segítik a KKV-kat, a fogyasztókat abban, hogy szinte óráról órára figyelemmel kísérjék az energia fogyasztásukat, ennek az árát, de a kis méretű termelőket is energia előállítókat is segíti a digitalizáció. Vannak a jövőre nézve nagyon fontos projektek, és valószínűleg ezen a listán sok ilyet láthatunk, amelyek hasonlóak az általam említetthez. Arra is rákérdeztek, hogy mit tehet a parlament a listával kapcsolatban. Én remélem, hogy önök jóvá fogják hagyni ezt a listát, Persze a szerződések értelmében a parlament ezt ellenezheti, és akkor mi történik? Ez azt jelenti, hogy a harmadik közös érdekű projektlista marad továbbra is érvényben, ami sajnos 40%-kal több gázra fókuszáló projektet tartalmaz. Ennek nagyon rossz hatásai lesznek. A négyes listán például az északi-tengeri szélenergiára összpontosító központ és így tovább projektek szerepelnek, tehát ezek akkor nem tudnak megvalósulni, hogyha a négyes listát nem fogadják el. Tehát a negyedik listán szereplő projektek akkor nem kaphatnak támogatást. Úgyhogy én valóban remélem, hogy el tudják fogadni ezt a listát. A magam részéről szoros együttműködést tudok ajánlani, és remélhetőleg az ötödik listát is el tudjuk készíteni és elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a kollégák kérdéseit, és köszönöm a válaszokat. Megvan a lista. Ön elmagyarázta a lentről felfelé zajló folyamatokat, hogy a regionális szinttől egészen a bizottságig mindenki hogyan vesz részt a munkában. Az igaz, hogy a jelenlegi rendeles, a rendelet, a jelenlegi szabályok közül nem mindegyik felel meg a jelenlegi új, ambiciózus célkitűzéseinknek. Meglátjuk, hogy a jövő héten mit mutat be a bizottság, és Éler úrra utalok itt a vita végén, ki kell egyensúlyozni a helyzetet, tehát nem feledkezhetünk meg a mostani helyzetről, ehhez kell igazítani azt, hogy az átmenetet hogyan vezényeljük le. Köszönöm szépen még egyszer, biztos asszony, köszönöm a kollégáknak is, és a következő ITRE szakbizottsági ülésen találkozunk, valószínűleg január 22-23-án, tehát ez már a jövő évben van. Köszönöm. Yes. In January? Yes.